rendeletre, amivel a szellemi tulajdonjogok vámhatósági érvényesítését segítenék elő. Jürgen Kreutzmann lesz a hogy itt van velünk, és szokás szerint, és hogyha azt említettem, hogy szokás az egy fontos elv, hogyha új ügy kerül a szakbizottságunk elé, akkor meghívjuk az Európai Bizottságot, hogy a hatástanulmányaikat és a stratégiai gondolkodásukat a javaslat mögött osszák meg velünk. Így megtudjuk, hogy mit gondolnak, mi van a javaslat hátterében. Általában, általában ez a gyakorlat rendkívül hatékony, és nagyon sokat segít a saját munkánkban, minden egyes javaslattal kapcsolatban. Tehát ma délután is ez lesz a program. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy az interneten is elérhetők vagyunk, lehet ott is nézni ezt az ülést. Úgyhogy az internetes közönségünk is láthatja majd a diákat, remélhetőleg. Ezt nem tudjuk ellenőrizni, de a prezentációt így a távolból is tudják követni. És megragadnám a lehetőséget, hogy emlékeztessek mindenkit arra, hogy van egy hírlevelünk is, amire fel lehet iratkozni az interneten. Ez a belső piaci szakbizottság hírlevele minden ülésünk előtt azon ügyekről szól, amelyekkel éppen foglalkozunk, a napi rend is benne van. És még tájékoztatásként szeretném elmondani, hogy ha valaki szeretne az internetes hallgatóságunk közül ilyet kapni, akkor e-mailezhetnek érte és egy másik dokumentumra, egy kiadványra is felhívnám a figyelmüket. Felkérem akkor az Európai Bizottságot, hogy a prezentációval nyissák meg a vitát. Antonis Kastrosiniakis, még nem sokat találkoztam a nevével, de mi már találkoztunk, és Caroline Ederi fogják bemutatni nekünk a témát, meg is kapják a szót az előadásra, aztán Krajcman úr kap szót, és még néhány más jelentéstevő itt van, akik majd kérdést tehetnek fel, Sáldemóza asszony, Rulle asszony és én magam. Úgyhogy akkor a Taxud főigazgatóságja szó, hogy megtartsák prezentációjukat. Köszönöm szépen, elnök úr! A szellemi tulajdonjogok védelme alapvető a tudás alapú gazdaság fejlesztése szempontjából az EU-ban. És nem lehet védeni a tulajdonjogokat a jogérvényesítés, a végrehajtás nélkül. Erről szól a tanulmányok. Én a kontextusról fogok beszélni, a kolléganőm pedig majd a javaslatról. A szellemi tulajdonjogok megsértése szempontjából a vámhatóságok szerepe kritikus fontosságú, hiszen ők gyanús szállítmányokat feltartóztathatnak, így a jog tulajdonosa a, kompet- a hivatalos hatóságok előtt eljárást kezdeményezhet. Amikor az ilyen jogsértő termékek az Európai Unió területére jutnak, akkor már nagyon nehéz és nagyon drága lefoglalni őket. De amikor a gyanús termékeket a vámhatóságok foglalják le, akkor egyetlen jogi aktus elég a jog érvényesítésére egy egész szállítmány esetében. 210-ben az Európai Uniós vámhatóságok körülbelül 8000 gyanús szállítmányt állítottak meg, több mint 100 millió cikk volt ezekben. Ez körülbelül kétszer annyi eset volt, mint 2009-ben. És bár a különböző jelentésekben rengeteg adatot soroltunk fel a szellemi tulajdonjogok megsértéséről, ezek nem túl megbízhatóak, azonban mindegyikből kiderül, hogy a probléma egyre növekszik. A hamisítás és az internet használat egyre terjed, és az internet használat szélesedésével új kihívások előtt állunk. Az IPR jogok érvényesítése 1996-ra nyúlik vissza, ezt felülvizsgáltuk 99-ben, majd 2003-ban. Most a jelenlegi jogszabályokat az Európai Bizottság új rendelettel szeretné helyettesíteni. Az Európai Tanács 2008-ban hívta fel az Európai Bizottságot a jelenlegi jogszabály felülvizsgálatára és a továbbfejlesztésére vonatkozó javaslat megtételére. 2009-ben az Európai Bizottság és a Tanács számos felülvizsgálandó elemet azonosított. Többek között az egyszerűsített eljárásra vonatkozó javaslatok, a kis szállítmányok, a a megsemmisítés, a tárolás költsége, a statisztikák, az elektronikus kérvényezési rendszer a jogtulajdonosok számára, illetve egyéb adatbázisok. Nyilvános konzultációt nyitottunk 2010-ben. A különböző érdekelt felek hozzájárulását csatoltuk a hatástanulmányhoz amely az Európai Bizottság javaslatát kíséri. Ugyanakkor a nyilvános konzultáció mellett India és Brazília is két VTO-s eljárás nyitott az indiai generikus gyógyszerek miatt, amelyek átutaznak az Európai Unión Brazília és más fejlődő országok felé. Hiszen ezeket nagyon gyakran visszatartották, például Hollandiában. A Hollandiában ugyanis a jelenlegi EU-s rendelet, a 1383-as rendelet alapján a tranzitáló gyors gyógyszereket úgy kell kezelni, mintha Hollandiában állították volna őket elő. Ennek eredményeképp a Hollandiában létező szabadalmak, amelyek nem léteztek Indiában vagy Brazíliában, ezek alapján visszatartották és elpuszt, megsemmisítették, vagy visszaküldték Indiába ezeket a gyógyszereket. A TRIPS egyezmény értelmében India miatt kérdéseket vetett fel, azért, mert a szabadalmi jogok kat úgy érezték, hogy a normális hatályon túl kiterjesztette Hollandia. És a tranzit szabadságát nem biztosították ezen szállítmányok részére. 2010 második felében az Európai Bizottság Brazíliában és Indiával konzultációt tartott, és közösen megállapodtunk az szellemi tulajdonjogok végrehajtására vonatkozó iránymutatások elveiben ezek a bizottság javaslatában is tükröződnek. A jelenlegi rendeletet szeretnénk tehát átdolgozni, de amíg az, ez megszületik, addig a soft law, azaz a puha jogszabályok, amelyek arra vonatkoznak, hogy hogyan érvényesítjük a jelenlegi jogszabályokat, ezekre vonatkozó iránymutatásokat adtunk ki a tagállamokra. Ezt a közös megállapodást, ezt elfogadta már az Európai Unió. Levélcsere követte ezt az Európai Bizottság és az indiai kereskedelmi és ipari minisztérium között. Ennek a megállapodásnak az a fő elve, hogy az a tény, hogy Európai Uniós területen átutaznak ezek a gyógyszerek, ez önmagában nem jelent jelenti azt, hogy a vámhatóságok bármely tagállamban azt a, azzal a gyanúval éljenek, hogy ezek szabadalmi jogot sértenek. Azonban a gyakorlatban előfordul az, hogy van olyan bizonyíték, hogy ezeket a, vagy nagyon alapos a gyanú, hogy ezeket a gyógyszereket az Európai Uniós piacok felé el akarják esetleg téríteni, és nem csak átutaznak az Európai Uniós tagállamokon, abban az esetben joguk van eljárni. Az Európai Bíróságot felhívták, hogy különböző ilyen szellemi jogokat sértő szállítmányok tranzitáló szállítmányoknak a visszatartása esetében hozzon döntéseket. Nagyon fontos világossá tenni azt, hogy az Európai Uniós vámjogok a tranzit esetében hogyan alkalmazandók a szellemi tulajdonjogsértés eseteiben. Három fő célja van a javaslatunknak. Először is meg akarjuk erősíteni a az IPR védelmét meg akarjuk erősíteni, közben a kereskedőket védeni akarjuk. A másik, nagyon gyorsan növekszik az interneten értékesített jogsértő termékek száma, mégpedig kicsi szállítmányoké. Ezt tisztázni akarjuk, és világosá akarjuk tenni a jog bizonytalan helyzeteket. Ennek következtében az Indiával és Brazíliával való vitánkat is meg akarjuk oldani, anélkül, hogy jelentős változtatásokat kellene az IPR definíciókban végeznünk. Ez egy szélesebb stratégiának a része. Ez az Európai Bizottság az IPR jogok számára való egységes piac létrehozásáról szóló dokumentumában is tükröződik, valamint az egységes piaci intérkezés csomagban. Összefoglalásképpen a javaslatnak az a prioritása, hogy a szellemi tulajdonjogok védelmét javítsa az EU-ban. Ez egy első hulláma a 2012-ig elfogadandó csomagnak. A javaslatot már nagyon várják az európai résztvevők, érdekelt felek és tagállamok, a lengyel elnökség egyik prioritása ez, aki magas szintű krakói konferenciát szervez jövő héten az ipari tulajdonjogok védelmével kapcsolatban. És végül ez a javaslat a VTO vitarendezés szempontjából is rendkívül fontos. A bizottság azt javasolja tehát, hogy a parlamenttel és a tanácsal együtt el tudják a lehető leghamarabb foly, fogadni 2012-ben ezt a javaslatot, és akkor most Szedri asszonynak adná meg a szót. Köszönöm szépen! Szeretném bemutatni önöknek, ahogy elnök úr is mondta, a stratégiai gondolkodást, ami az Európai Bizottságot vezérli, valamint a hatástanulmány tartalmát. Ahogy az előttem szóló is mondta, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy a jelenlegi 1383 per 2003-as tanácsi rendeletet, amely az IPS sértő intéz szállítmányokra vonatkozik, egy új rendelettel helyettesítse. Ennek a tartalmának az ismertetése előtt némi hátteret szeretnék adni. Mire is használja hogyan érvényesíti a vámhatóság a szemi tulajdonjogokat. Először is kockázatfelméréssel megpróbálják a gyanús szállítmányokat azonosítani, ellenőrzik ezeket, a jogok tulajdonosaival együttműködnek és információkat adnak egymásnak. Emellett biztosítaniuk kell azt is, hogy az összes legitim kereskedő érdekeit figyelembe veszik. Tehát a cselekvésük korlátozódik a szállítmányok azonosítására és feltartására. Valamint szeretnénk egyszerűsíteni a jogsértő termékek megsemmisítését. Itt láthatóak a regisztrált esetek számai. És az a fejlődés, amit 2000 és 2010 között tapasztaltunk. Látható, hogy a 2010-es utolsó szám már 80 ezer regisztrált eset egy év alatt. Tehát azt látjuk, hogy folyamatosan növekszik a visszatartott szállítmányok száma. Miért kell változtatni? A tanács állásfoglalásában egy átfogó hamisítás és kalózkodás ellenes tervet szeretett volna elfogadni, és ezért felkért minket, hogy vizsgáljuk felül ezt a jogszabályt. Ezt meg is tettük. És hatástanulmányt, valamint nyilvános konzultációt folytattunk. A változtatásnak több oka van. Az egyik az, hogy a szellemi tulajdonjogokat sértő termékek kereskedelme nagy mértékben megnőtt a legutóbbi rendelet óta. A mennyiségek is növekedtek, és globális ipari dimenziója is van ennek a tevékenységnek. Láthatjuk azt is, hogy egyre több féle terméket állítanak elő jogsértő módon. Régebben inkább a cikkekre vonatkozott, ez most viszont minden ágazatra, vonatkozik ez, a hamisítás és a kalózkodás minden területen terjed, és a fogyasztók már gyakorlatilag a mindennapi életükben is használják ezeket az árucikkeket. Azt is látjuk, hogy a terjesztési módszerek változnak. Hagyományosan a szállítmányokat a repülőgépeken és hajókon foglaltuk le, most azt láttuk, hogy robbálnásszerűen növekedik a postai szállítmányok mennyisége, amelyek jogsértő termékeket tartalmaznak. A 2010-es statisztikák azt mutatták, hogy az eseteknek több mint a fele a postán lett lefoglalva. A tavalyi vámhatósági tevékenységről szóló jelentés, ami összefügg a szellemi tulajdonjogokkal. Erről már megszületett a jelentés. Jogi szempontból tisztázásra is van szükség, világosabb eljárásokra van szükség azért, hogy a szellemi tulajdonjogok védelmének magas szintjét biztosítsuk, miközben a legitim kereskedelmet nem a sértjük, és az alapvető eljárásbeli jogokat sem bántjuk. Nézzük a hatástanulmányt. Először is az irodalmat eh, tekintettük át, tehát a hamisítással kapcsolatosak, hogy a gazdaságra ez milyen hatása van, és a piacra milyen hatása van. Nagyon sok tudományos jelentés foglalkozik eh, ezekkel a kérdésekkel, de az adatok nem nagyon megbízhatóak. Tehát mások a különböző eh, jelentésekben az adatok nem összehasonlíthatók, ezért nagyon nehéz a képet kialakítani. Megvizsgáltuk tehát a tanulmányokat, és nyilván az OECD tanulmánya a leghíresebb, legismertebb 2007-re, amelyet 2009-ben megújítottak, és ez nemzetközi ö, ö, kereskedelemmel foglalkozik, és ők maguk is bevallják, hogy nehéz megbízható adatokat találni. De most foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel, és megpróbálnak egy olyan módszertant kialakítani, hogy lássák, hogy az EU gazdaságra milyen hatása van a hamisításnak. Nos, mégis három trendet láthatunk ezen a területen. Mint mondtam, a hamisított jogsértő árukban növekedik a kereskedelem. A második trend az, hogy ezen áruknak a vám állatali visszatartása 2000, 2000 óta növekedik és az, hogy egy új terjesztési csatorna van, ez pedig az internet. Ez pedig a vám számára nagyon nagy kihívás. Tehát ebből a, ezekből a trendekből láthatjuk, hogy ha nem tesznek lépéseket, akkor a helyzet romlani fog. Vannak korlátok is, amelyek korlátozzák a lehetőségeket. Az első ilyen, hogy már is van jogszabály, 1986 óta, és a meglévő rendszer néha egészen jól működik, tehát a kiigazítások korlátoltak. Aztán vannak nemzetközi kötelezettségek is, a határ e, intézkedéseket a, a WTO megállapodás alá tartoznak, amely a szellemi tulajdonjogákkal foglalkozik. És az ENSZ-nek a szellemi tulajdonjogi és kereskedelmi könnyítési intézkedéseit is, szabályát is figyelembe kell venni. Nos, tavaly hat kérdést tettünk fel a nyilvános konzultáció során. Tehát, hogy mit lehet tenni a szellemi tulajdonjogok védelmét, illetően a határokon. A kérdéseket a kérdések a következni azok voltak, tehát milyen helyzetekben kell lépnie a vámszerveknek a szellemi tulajdonjogok megvédésében. A második az, hogy a rendeletnek a hatásköre és a lefedett jogok száma vagy hatásköre az elegendő jó, tehát hogy ki kell terjeszteni, vagy pedig csökkenteni a hatáskörét ennek a rendeletnek. Aztán a meglévő kivételekkel eh, mit kell eh, tenni, például, hogy mennyi pénzt vihetnek az utasok át a határon, és a többi. Aztán az egyszerűsített módszerről is kérdeztük a kis csomagokkal, szállítmányokkal, és aztán a költségekkel kapcsolatban. 89 választ kaptunk, a különböző szereplőktől, kutatóktól, civil szervezetektől, ügyvédektől, állampolgároktól, és mindezekből a, és azokból a kérdésekből, amit a tanács megkérte a bizottságot, hogy vizsgálja meg, összefoglaltuk a hatástanulmányt. Az első probléma az, hogy a határon gyakran nem ellenőrzik, a, vagy nem hajtják végre a szellemi tulajdonjogokkal való kötelezettségeket a vámhatóságok. Ezen kívül vannak olyan jogsértések, amelyeket a szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatban kizártak. Például a párhuzamos kereskedelem kérdésében a vámszervek most nem lépnek. És ezek a különböző jogok mind a, minden érdekelt fél által ér, messz, említve voltak. A vállalatok válaszaiban azt látjuk, hogy magasak a költségei annak, hogy eh, amikor ezeket az árukat az egységes piacon eh, eh, akarják értékesíteni. És ha a vámok, vám szervek a határon cselekednének, akkor ezek a terhek csökkennének. És három különböző opciót ajánlottunk a hatástanulmányban. Az első az, hogy semmit sem teszünk, tehát akkor változatlan marad a helyzet és a vállalatok számára, a vállalkozások számára még mindig magasok lesznek a, a kérdések, és a végrehajtásnak a szintje is marad. Aztán néztük a nem jogalkotási intézkedéseket, de itt nem tudjuk megváltoztatni a rendeletnek a hatáskörét nem jogalkotási intézkedésekkel. Tehát a rendeletnek a hatáskörét kell ehhez illeszteni. És ennek két lehetősége van. Az egyik, hogy csak kiterjesztük a hatáskört minden IP jognak a megsértésére, például a, a megzavaró, megtévesztő hasonló ö, védjegyek, és aztán a kereskedőkkel való rendelkezések, de számunkra az adminisztrációs költségek csökkentése a számunkra még nem volt megállapítható. A másik a lehetőség azt, hogy minden jogsértésre terjesszük ezt ki, és ezen kívül az olyan IP jogokkal, amelyeket védenek az EU-ban, de nincsenek benne a rendeletben. És amikor megnéztük ezeket a jogokat, ezeket az utóbbiakat, akkor úgy láttuk, hogy ez nem jelent radikális változást a vámszervek feladatát illetően. mert ma 90%-a a vámszervek fellépésének a hamisított és kalóz árucikkekkel kapcsolatosak voltak. Ha kiterjesztük a rendeletet, rendelet hatáskörét minden ilyen jogokra, akkor az érdekelt felek jobban védhetik a jogaikat, de a vám szervek nem cselekedhetnek ezekkel a jogokkal kapcsolatban. Tehát akkor úgy döntöttünk, hogy az EU-ban az IP jogokat jobban végrehajtjuk, és a jogtulajdonosoknak a feladatait könnyítjük. A másik probléma az administratív eljárásokkal kapcsolatosak, amelyek nagyon terhesek nem csak a vámszervek számára, hanem a jogtulajdonosok számára is. Két kérdést vizsgáltunk meg. Az első, az egyszerűsített eljárás, amikor ö, ö, megsemmisítik az árukat tehát ez opciós, tehát választható, nem minden tagállamnak kell ezt végrehajtani. Nem kell jogi eljárás, amelyet a jogtulajdonos indít mindegyik tagállamban. És a vám általi visszatártásoknak az esetét az egyszerűsített eljárás könnyíteni. Tehát szükséges lenne hogy mindezen lehetőségeket mindegyik tagállamban biztosítsuk, és kötelezővé kellene ezeket tenni. A másik kérdés az internetes értékesítése az áruknak. Mint mondtam, 50 ezer lefoglalási eset történt tavaly, tehát ezért szükség szükség van arra, hogy ezen eseteknek az administratív kezelését megkönnyítsük, hiszen gyakran egy-két cikknek a visszatartásáról van szó. Nos, két lehetőség volt, hogy semmit sem teszünk, és akkor a kis szállítmányok esetében rosszabbodik a helyzet, annyira, hogy a vámszervek nem tudnak ezzel a volumennel megbirkózni, és akkor nem tudjuk az IP jogokat megvédeni. És hogyha nem teszünk semmit, akkor verseny előnye lesz azon vállalkozásoknak, amelyek nem az EU-ban rendelkeznek telephelyel. Tehát külföldről az EU piacokra lehet küldeni árukat, míg az EU-ban letelepedett vállalkozásoknak nem lesz ez a lehetősége. És akkor továbbra is a jogtulajdonosok számára a vámszervek által való visszatartása az áruknak terhes lesz. Tehát az volt, ez volt az, hogyha nem teszünk semmit, de lehet egy másik opció is, ez pedig, hogy jogalkotási intézkedéseket teszünk, és akkor kötelező lesz az egyszerűsített megsemmisítése az árunknak, és ez harmonizációt jelent az egész EU-ban, és ez a jogtulajdonosoknak és a kereskedőknek előnyös lesz, és ez az áruk visszatartásának, lefoglalásának a terheit könnyíti. A kis szállítmányok esetében egy egészen egyszerűsít, leegyszerűsített eljárás javasolunk a vámszerveknek, ez könnyíteni a munkáját. Tehát, hogyha világos, hogy az áru hamisítost, akkor nem kell a jogtulajdonosokkal kapcsolatban, kapcsolatban lépni, és a tulajdonosnak, az, az áru tulajdonságának, tulajdonosának küldenek egy levelet, és akkor utána megsemmisíthetik. Ez azt jelenti, hogy akkor a fogyasztót nem fogja kriminalizálni, mert hát hiszen ők jó hiszemben cselekedtek, jó hiszeműen cselekedtek. Tehát nem lesznek következménynek számukra. Aztán megnéztük a nem jogalkotási eszközöknek, a intézkedéseknek a lehetőségét is, de ezek nem csökkentenék az administratív terhet. Végül pedig megvizsgáltuk a harmadik problémát, ez pedig, hogy az adminisztratív eljárásnak bizonyos szempontjait olyan módon értelmezik, hogy a legitim jog érdekelt felek nagyon gyakran ettől szerveznek. Tehát meg kell vizsgálni az eljárások kérdését is, amelyek a legitim kereskedőket nem igazságos módon érintik. Az egyik ilyen kérdés, mint ahogy ezt meg is magyaráztuk korábban, az, hogy az eljárások például akadályozzák az EU-n belüli gyógyszerszállításokat. Itt három különböző lehetőséget viszont, bizt, vizsgáltunk. Az egyik, hogy nem cseszünk semmit, de akkor nem, osztjuk, nem oldjuk meg a problémát. és aztán a gyógyszerekhez való hozzáférést kritizálják. Megvizsgáltuk a nem jogalkotási intézkedéseket, ez segítene, de szintén nem oldaná meg a WTO-ban lévő vitát. A harmadik pedig a jogalkotási intézkedések, tehát hogy a jelenlegi jogszabályok bizonytalanságait kiköszöbölje, és hogy ne akadályozza a gyógyszerek kereskedelmet. És akkor ez a WTO vitát is megoldaná. Megvizsgáltunk más kérdést is, és pedig, hogy a joga, tehát hogy, hogy meghallgatják az embert, annak a joga, ez, a, ez létezik a jogrendszerekben, és jó lenne egy olyan rendelkezés, hogy ez a vámszervek áru visszatartása esetében hogyan működne. Tehát, hogy ezzel kapcsolatban az érintett emberek kifejthessék véleményüket. Végül pedig az egyszerűsített megsemmisítés kérdését vizsgáltuk meg tehát, hogyha a vámok úgy döntenek, hogy az egyszerűsített eljárás alatt megsemmisítik az árukat, akkor hogyan adják az érdekelt felek a beleegyezésüket ehhez. Az első lehetőség, hogy semmit sem teszünk, és akkor a mai bizonytalan helyzet megmarad, vagy pedig lesznek jogalkotási eszközök, hogy világosá tegyük a szabályokat, és a legitim kereskedőknek a jogait biztosítsuk. Nos, ezek voltak a hatások, amiket megvizsgáltunk. Az előadás többi része inkább a javaslatokat tartalmazza, most nem akarok részletekbe menni. Szerintem csak nézzék meg a javaslatnak a jelentős elemeit, amely összefoglalja mindazokat a kérdéseket, amiket megemlítettem, és benne van a bizottság javaslatában. Aztán a megértés segítésére le, e, e, meg bemutatjuk a különböző e, fejezeteket, de gond, gondolom, hogy erre még lesz alkalom, hogy részletesebben megbeszéljük. Köszönöm szépen. Well, thank you first very... Mind a kettőjüknek nagyon szépen köszönöm. Felvázolták a hátteret, és azt, hogy a javaslatok így egymás után érkeznek, ebben az esetben nagyon érdemes a fejlődésüket megvizsgálni. A problémákról is beszéltek, például a VTO vitákról. Ezekkel kapcsolatban bizony nagyon érzékenyek vagyunk, és figyelemmel követjük az eseményeket. Most megadom a képviselőknek a lehetőséget, hogy kérdezzenek, vagy kommentálják az elhangzottakat. Először jelentéstevünk Krajcman úr kap szót, utána a különböző frakciók képviselői. Sade Móze asszony, Rúle asszony, lehetséges, hogy majd én is hozzászólok. Krajcman úr, önné a szó. Vielen Dank. Köszönöm szépen, Sárdomó kolléga már érdemeket mutatott fel ebben a kérdésben, és nagyon is támogatom, hogyha a piac megfigyelés témája kerül napirendre. Ugyanis újra és újra azt láthatjuk, hogy ez egy fontos téma, és hogyha megnézzük ezt a jelentést, akkor egyrészt azt láthatjuk, hogy 2009-ről 2010-re 80 ezerre növekedett az eseteknek a száma, hogyha pedig belemegyünk a, részlet, a részletekbe a jelentésben, akkor a 17. oldalon azt láthatjuk, hogy 84% a termékeknek Kínából érkezik. Ez, hogyha más értékeket nézzük, akkor 72%, és hát akkor megláthatjuk, hogy hol vannak a cselekvésnek a fő irányai. Szerintem az is fontos, hogy mit láthatunk a 13. oldali felsorolásban. Itt azt láthatjuk, hogy besorolják a tagállamokat az esetszámot, illetően Németország és Nagy-Britannia az élen jár ebben a táblázatban. Tehát föltehendő az a kérdés, hogy jól működik-e itt a piacoknak a megfigyelése, vagy alszanak a vámhatóságok. Úgyhogy jó lenne, hogyha itt a piac megfigyelése ellenőrzése területén egy kísérleti projekt indulna, és eznek az lenne a következménye, hogy hatékonyság növekedik a piac ellenőrzése területén. Tudjuk, hogy a tagállamok illetékességébe tartozik a vám és a piac ellenőrzés. Jó lenne, ha ők is részt vennének eh, ebben a feladatban. Aztán az is érdekes, amit Görögország esetében láthatunk, gyakorlatilag itt eh, szintén egy magas érték jelentkezik a statisztikában. Tehát itt látjuk, hogy hol vannak a problémák nagyon jó lenne, hogyha a bizottság egy rendeletet, tehát nem irányelvet javasolna, ez is történt, ugyanakkor azt is kértük, hogy legyen egy meghallgatás novemberben, ugyanis ez fogja megmutatni, hogy itt az ördög a részletekben rejlik. Itt jó lenne meghallgatni tehát az érintett feleket. Szeretnék néhány dolgot itt megemlíteni, hiszen az érintett feleknek ugye joguk van arra, hogy meghallgassák őket. Hogyha megnézzük a rendelet tervezetet, akkor azt láthatjuk, hogy a jogtulajdonosok kérvényezhetik azt, hogyha valamit felfedett a vámhatóság, hogy megsemmisítik az érintett árut. Ezt követően természetesen fölteendő az a kérdés, hogy kiviseli a megsemmisítésnek a költségeit. Az, aki a piacra hozta be a hamisított termékeket, tehát például egy kínai cég, vagy pedig más. Hát nyilvánvalóan nem a kínai cég fogja viselni ezeket. Aztán a különböző közszereplőknek a felelőssége hogyan alakul. A bizottság azt javasolja, hogyha kis mennyiségű hamisítványt fedeznek föl, akkor azt meg lehessen minden további nélkül semmisíteni. Azonban mi történik, hogyha itt hiba csúszik a rendszerbe? Mi a helyzet, ami ma sokszor fordul elő, hogy az interneten vásárolunk valamit, levonják a hitelkártyánkról az áru ellenértékét, aztán nem érkezik meg az áru, egész egyszerűen azért, mert a vám lefoglalta. Hogyan tudom visszaszerezni a pénzemet? Tehát nyilvánvalóan itt azt kell látni, hogy a kis fogyasztó, a kis ügyfél az, aki védendő ebben a rendszerben. Tehát itt vannak kérdések. A tapasztalat azt mutatja, hogy a vámhatóságok csak a jól, jól látható szellemi tulajdonjogokhoz fűződő jogok megsértését szankcionálják. Azonban jó lenne, hogyha komplexebb jogsértési eseteket is felfednék, például a félvezetők területén. És azt is biztosítani kell, hogy a hogy a szellemi tulajdonjogok jogosultjait, és illetőleg a legális kereskedelmet folytatókat is megfelelően védjék. Azt is biztosítani kell, hogy bizonyos eh, áruknak, például a generikus gyógyszereknek az átvitele, transfere, azok megfelelően biztosítva legyen. Itt is a szellemi tulajdonjogok megfelelően védve legyenek, és ezek megérkezhessenek megfelelően a belső piacra ami pedig az egyszerűsített eljárást illeti, itt azt a lehetőséget kell biztosítani, hogy a jog tulajdonosok bevonása nélkül ne kerüljön sor megsemmisítésre. Tehát azt akarom mondani összefoglalóan, hogy nyilván az ördög a részletekben rejlik, ezt részletes vita tárgyává kell tenni, itt látjuk, hogy a hamisítványoknak a száma az egyre növekszik, a bizottság pedig itt át akarja tekinteni a saját rendeletének a jelenlegi helyzetét. Tehát meg kellene beszélnünk, hogy hol van itt az ördög, ami a részletekben rejlik, és hogyan lehetne egy-két ponton még javítani a fogyasztóknak a helyzetén a rendeleten. De természetesen mindennek a szellemi tulajdonjogok védelme érdekében kell történnie. Hogyha megnézzük, hogy miek voltak a jogsértő esetek, akkor azt is láthatjuk, hogy itt van egy szép statisztika, és ez azt mutatja, hogy nagyon sok dohány termék, tehát cigaretta esetében, vagy játékok esetében, aztán ruha nemű esetében fordulnak elő jogsért büntetések, például bőrkézitáskák esetében. Tehát ezek azok a területek, ahol cselekedni kell, hogyha cselekszenek, az jó, erről beszélni fogunk, és reméljük, hogy ugye ezt egy tipikus fogyasztóvédelmi téma, amiről most beszélünk, azonban nem csak fogyasztóvédelmi e, implikációi vannak, hanem a vállalatok védelmét is szolgálja ez, azoknak a vállalatoknak a védelmét, akik jó minőségű árakat állítanak elő, sokat fektetnek be az innovációba, a kutatásba, a fejlesztésbe, tehát ezeknek a vállalatoknak az érdekeit is védeni kell, de természetesen a fogyasztók érdekeit is, aki sokszor e, védtelen ebben az esetben, és nem tudja, hogyha külföldről rendel árut, mondjuk egy hamisított kézitáskát, akkor akkor hogyan kell eljárnia. Tehát velük nyilván a fogyasztó nem mindig tudja, hogy hamisítványt kapott készhez. Nyilvánvalóan segít kiigazításokat támogatom, de most segít nekünk az, hogyha nincsenek a vámhatóságoknak meg a megfelelő erőforrásai, hogy az új rendeletet alkalmazzák. Tehát a tagállamoknak vannak elég, van elég erőforrása, hogy végrehajtsák. Ha nem, akkor lehet, hogy egy új rokszabály nem is fog segíteni. Fontos, hogy legyenek erőforrások, hogy végre tudjunk hajtani egy új rendeletet. Van erről elképzelésük, hogy a tagállamok hogy állnak, illetve hogy mit tudnak a tagállamok tenni? Elnök, köszönöm szépen. Rüle asszony. Nekem is lenne néhány kérdésem a bizottsághoz. Ugye itt négy problémát említettünk. Az első probléma az volt, hogy... Uh, which are the... Melyek azok a személyi tulajdonjogok, amelyeket nem fed le a jelenlegi rendelet? A másik pedig, egy kicsit kapcsolódnék Sádemóze asszonyhoz, ha a hatályt kiterjesztjük, és mondjuk nincs több emberi erőforrásunk, akkor nem tudunk, akkor, akkor ez problémát fog jelenteni. A statisztikáikat megnéztem, és néha azt olvasom, hogy egyéb. És mi az az egyéb? Óriási értékeket olvasunk, vagy számokat látok az egyéb címszó alatt. Harmadik kérdésem. A párhuzamos kereskedelem. Ezt még nem fedi le a rendelet, a jelenlegi. Ez valóban így van? Hát óriási összegekről van szó, különösen a gyógyszerkereskedelem párhuzamos kereskedelme területén kérdésem az, hogy egészen eddig miért nem vonatkozott rá jogszabály, és miért pont most akarjuk. Talán erre is hallhatnék valamilyen magyarázatot. Ennyi, köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Én is pár szót hozzátennék ahhoz, amit a kollégák mondtak. Úgy gondolom, hogy ez egyik terület, ami nagyon segítene abban, hogy megértsük a helyzetet, az kiegészíti Rüle asszony mondani valóját. hangsúlyozhatnák azt, hogy melyek azok a nagy új területek, amelyekre a hatályt ki kívánjuk terjeszteni. Ez nagyon fontos elem lesz a javaslatban, és ahogy a hatástanulmányban is rámutattak, a változtatásnak egyik az, az egyik oka az, hogy a szellemi tulajdonjogok területén nagyon sok új elem van, és ezeket is le kell, hogy fedje a szabályozás. Tehát segítene nekünk, hogyha lenne egy keresztutalás, vagy egy diagram, ami a részleteket egy kicsit jobban megvilágítja. És egy másik pont, nagyon érdekelne, többet hallhatnék, a következőről. Szakbizottságként ellátogatunk Rotterdamba Én voltam Félix-tóban és voltunk Sánkhájban is, és nagyon érdekes volt látni, hogy a sánkháji hatóságok mit tesznek a hamisított termékekkel. Hogyha jól mondom, jó helyes kifejezést használok, akkor alapjában véve a kockázat felmérési eszközök, az előzetes információ az, ami eldönti azt, hogy melyik szállítmányokat állítják meg és vizsgálják meg. És itt mivel tudunk segíteni a hatóságoknak abban, hogy információt kapjanak, információt kérjenek, amely alapján azonosítani tudják a gyanús szállítmányokat. Indiában is ellátogattunk szakbizottságként. Tehát látják, hogy nagyon széles körben vizsgáljuk ezt a kérdést de ezeket a kockázati értékelő eszközöket szeretném világosabban látni. Az előzetes információ ugyanis rendkívül fontos, hogy hogy célozni ottan tudjanak keresni a rengeteg konténer között, ami beérkezik. Vannak-e olyan területek az új rendelet tervezése során, amelyek segítenek a hatóságoknak abban, hogy ilyen információt szerezzenek vagy kérjenek? például mondjuk a szállítóktól. Aztán ehhez kapcsolódik a másik kérdés is, hogy az információ kérdése a lefoglalás után. Bizonyos védjegy tulajdonosok sokkal eltökéltebbek, hogy ezzel a problémával szemben fellépjenek, és sokkal kitartóbbak, és gyorsabb forrásaik vannak. Tehát, hogyha dönteni akarunk, hogy egy szállítmányt meg kell -e semmisíteni, akkor gyakran a tulajdonosoknak jobb és gyorsabb adatai vannak, mint a hatóságoknak. Ezért jobb információ csere módszert és lehetőséget kellene biztosítani és azt is tudom, hogy a vámhatóságok számára nagyon gyakran probléma az, hogy megfelelő időhatáron belül megkapják az információt, ami a megsemmisítés lehetővé tenné. Hogyha senki nem engedélyezi a megsemmisítést, akkor nem tudják megsemmisíteni, és ez rengeteg problémát vet fel. Ezek gyakorlati dolgok, de tapasztalataim szerint mindannyiunk számára fontos. és a prezentáció alatt néha nekem elég nehéz volt az elhangzottakat a helyszínen, a terepen tapasztaltakkal összhangba hozni. Kíván-e valaki hozzászólni, mielőtt megadna, megadom a válaszadásra lehetőséget a bizottságnak? Ki akar először hozzászólni? Megadom a szót. Very much for... Nagyon szépen köszönjük ezeket a tényleg ide tartozó kérdéseket hiszen mindannyian megértették, hogy milyen problémákkal is állunk szembe. Először is Kreutzmann úr kérdésére azt válaszolnám, hogy várjuk a részletes vitát a javaslat lényegét illetően, és remélem, hogy részletesebben is bemutathatjuk önöknek a magát a javaslatot, és meg rámutathassunk, hogy hol adunk választ a különböző említett problémákra, és nyilvánvalóan bármikor tájékoztatjuk Önöket. A fogyasztó védelem szemben a vállalkozások érdekeivel szintén ennek a munkának a része, és nyilvánvalóan értem Sáldemosze asszonynak a megjegyzését, hogy a fogyasztó érdeke az első. Tehát az, hogy az interneten vásárolhasson árukat, de ugyanakkor biztos lehessen abban, hogy az egészsége és a biztonsága biztosítva van. A másik elem nyilvánvalóan az vállalkozások érdeke, mint ahogy mondtam, az ipér jogoknak a védelme az az innovációt és a kreativitást e, és az európai gazdaságot védi. Tehát a vállalatok is szerepelnek ebben, ugyanakkor a kereskedőknek az érdekét is figyelembe e, kell venni, hiszen gazdasági súlyjal bírnak az egész e, EU-ban. Sáde Musza asszony e, azt a kérdést tette föl, hogy tudatában vannak-e, hogy postán keresztül érdekel, érde, érkezik olyan sok áru. Igen, a hatóságok tudatában vannak ennek, és a vámszervek azok, amelyek bennünket rávettek, hogy megvizsgáljuk a postai szállítmányoknak a kérdését, mert ma ez nagy kihívást jelent és mint tudják, a postákon nem sok stisz van jelen, és ez egy nagyon fárasztó, terhes eljárás, tehát ez nehézé teszi a munkát. Nyilvánvalóan a tagállamok tudatában vannak ennek a helyzetnek, és remélik, hogy a mi javaslataink egyszerűsítik majd a vámtiszteknek a, az életét. Aztán az a kérdés is volt, hogy milyen források állnak rendelkezésre a vámszervek számára. Ez itt nem a bizottság kezében van. De Harbor úrnak a kérdésére válaszolva azt mondanom, hogy ma nem nyithatunk még ki minden szállítmányt, épp ezért az az eszköz, amely a, tehát az elemzés az az eszköz, amely megkönnyíti majd a vámszerveknek a munkáját. És a taxut főigazgatóság pontosan ezért foglalkozik ezzel a kérdéssel. A jogalkotási javaslatban vannak olyan elemek, amelyeket azért vezettünk be, hogy a vámszerveknek valóban megfelelő információ álljon rendelkezésre. Amikor a jog a tulajdonosoknak ki kell tölteni a, az űrlapot, akkor világosan le kell írniuk a termék